a humanitárius segély. Ez még hosszú út lesz, még Burma eljut a teljes körű demokrácia szintjére. Köszönjük, Lewandowski úr! Hat állásfoglalási indítványt nyújtottak be a frakciók ezzel kapcsolatban, és mindjárt szavazunk is róluk. Munisztel Kvisa asszony ügyrendi kérdésben jelentkezik? Parancsoljon! señor presidente se refiere a la resolución. köszönöm elnök úr az állásfoglalás az oroszországgal kapcsolatos témájában mondanék valamit. a eighteen os bekezdésben megváltoztatják a szöveget azaz a javaslat szerint a végrehajt helyett elfogad szót szeretne követeljük a külügyek tanácsától. Aber wir haben keinen Paragraphen 18, oder? Nee, Frau Kollegin Ojuland. Ojuland asszony, eljárási kérdés, elnök úr. Talán a tolmácsolásban volt a hiba. Én az ész tolmácsolást hallgattam, de nem igazán értettem, hogy mit mondott a kollega, talán ha megismételni. Frau Kollegin wenn ich das richtig verstanden habe, dann möchte die Frau Kollegin... Ha jól értettem, akkor Uniszul Vizászony azt szeretné, hogy a 18-as cikk kapcsán az elfogadni szót szúrjuk be, adopt. Tehát felszólítja a tanácsot, egyéb stb. stb., hogy Oroszországban az emberi jogokat érvényesítse az adopt szóval együtt. Talán csak egy tolmácsolási probléma okozta a félreértést? Miniszter hisz ahogy én fogalmaztam, az umzetszen, vagyis az átültetni, az adopt, az elfogadni, átültetni szó önt kielégíteni? Nos, hát nekem, nekem jó ez a német szó, amit ön mond, ezt önre hagyom. Én az implement angol szót használnám. Ha jól értettem, akkor arról van szó, hogy a tanács következtetéseit el kell fogadni, csupán, de nem kell őket végrehajtani. Tehát az adopt szót javaslom, és nem az implement szót. Van ellenvetés? Akkor majd erről a szövegről fogunk mindjárt szavazni. Nyolcas bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es eredeti szöveg három részben, első rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész. Nem kérdezte meg elnök úr a második részt. Az első... A másodikat is megszavaztattam. Harmadik rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as bekezdés, ahogy ez Fonisziusz asszony javasolta, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. J. preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Zárószavazás az állásfoglalásról mellette, ellene, tartózkodás, úgy látom egyhangulag elfogadtuk. Most az Azerbajdzsánnal kapcsolatos hat állásfoglalásról szavazunk. Ilgár Mamadov ügyéről hat frakció közös állásfoglalást írt. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az állásfoglalás egészéről szavaztatok mellette, ellene, tartózkodás, egy ellenszavazattal elfogadtuk. Most pedig a harmadik témában szavazunk, hat állásfoglalási indítvány a muzulmán rohingyák helyzetére vonatkozóan. Hat frakció nyújtotta be ezt a közös állásfoglalási tervezetet. 16-os e, bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os preambulum bekezdés egyes pontja mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az egész állásfoglalás indítvány módosított szövegéről szavazunk, erről géppel, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, csak miután lezártam a szavazást, akkor húzzák ki a kártyát. Mindenki szavazott? Most lezárom a szavazást. Egyhangulag, egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Kedves kollégák, a mai ülésünk könyvét a következő ülésszak első napján köröztetjük, ott lett majd felszólalni ellene. A mai elfogadott szövegeket a megfelelő fórumokra továbbítjuk, és ezzel az Európai Parlament eheti